rendünkön az egyperces felszólalások, és Klune asszony az első felszólító. felszólaló Klune asszony. Thank you, Madam President, and... Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is a tengeri környezetre szeretnék koncentrálni, hiszen nagyon fontos szerepe van a vidéki és térségek támogatásában. És ezek a térségek pedig profitálhatnak a halászattól, és ez egy kölcsönös pozitív kihatás lenne. Kork városában volt egy nagyon lényeges konferencia, a témája pedig a kék gazdaság volt. És itt eh, eléggé erős növekedési számokat láttunk Írországban a kék gazdaság tekintetében. Tehát eh, egy nem, a nemzetgazdaság eh, nagyon lényeges lényegét részét adja 2014-ben, és igazából 75-80 euró val összehasonlítva 100 euró per főt termelt. Nagyon lényeges a turizmus szerepe, az energia, a kutatás és fejlesztés. És eh, a biztosnak pedig eh, javaslom, hogy eh, folytassa a kék gazdaság támogatását, hiszen óriási potenciálok rejlenek benne. Köszönöm. Next one, Mr. A következő felszóló Negrescu. Köszönöm szépen. A Panama ügy jól mutatja, hogy globális szinten semmiféle módon nem tudjuk az állampolgárok számára az egyenlő elbánást biztosítani, a piac sem garantálja ezt. nem csak erkölcstelen adóparadicsomokban eldugni a pénzünket az adóhatóságok szem elől, hanem ennél sokkal többről van szó. A óriási összegektől fosztják így meg az államháztartást. A beslések szerint a román egészségügyi kiadásokkal megegyező összegről beszélünk egy évben. Megvannak a megfelelő mechanizmusok eh, arra, hogy ennek eh, elejét vegyük. Több mint egy millió aláírást eh, gyűjtöttünk annak érdekében, hogy valami történjen, remélhetőleg jövőben ez nem fordul elő. Tomasics asszony a következő parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony! A Borislav Seset felmentették Hágában, annak ellenére, hogy a horvát-bosnyák háború alatt elképesztő dolgokat műveltek az ő vezetésével. Borzasztó ez az ítélet, de az indoklás még borzasztóbb. A nagy Szerbia nem bűn cselekménye volt kapcsolatos, hanem politikai, jelen, vagy politikai jellegűnek minősítették. Hát ez elképesztő. Bárki, aki ismeri a helyzetet, az jól tudja, hogy a nagy Szerbia álma csak bűnös úton jöhetett volna létre. Éppen ezért teljesen abszurd ez az indoklás. Ráadásul aláása a megbékélés folyamatát is, és a nemzetközi jogba vetett bizalmat is aláása hiszen hogyan akarnának majd a nemzetközi bíróságokkal együttműködni ezután, ez a, a negatív hatással lesz a békére és a biztonságra a világ ezen részében. Uh, Köszönöm. Kedves elnös, elnökasszony, a Csernobili katasztrófa 30. évfordulója közeledik. Több mint 5000 ember halt meg. Ennek következtében közvetve vagy közvetlenül. És nagyon sokan haltak meg rákban. A lakosság jelentős része megbetegedett rákban. A lakosok nem kaptak megfelelő ellátást nagyon sok részben. És most pedig nagyon rossz a helyzet, hiszen aki most észt állampolgár, de ott lakott, az nem kap szociális juttatást. Tehát diszkriminációról van szó. Ez a korlátozás igazából etnikai kisebbségeket érint, akik akkor ott éltek. Kedves kollégák, a Csernobili katasztrófától nagyon sokan szenvedtek, és ezt a diszkriminációt meg kell szüntetni. Most pedig eh, Albiol Kutzman asszony kapszót. La familia Domecq, a la cual pertenece la esposa... Köszönöm a szót. A kap alapból uh, egyes családok uh, rendkívüli juttatásokat kaptak. Az európai alapok támogatja tehát ezeket a családokat. Mikére Domek pedig a panamai iratok kapcsán, mint adóelkerülő jelent meg. Kanepé úr jöjjön ide, vagy menjen haza. Köszönöm, elnök asszony. 1991. december 10-én a hegyi Karabach lakossága pedig függetlenség mellett döntött. Katonailag reagáltak erre a lépésre. 30 ezer halott lett az eredménye. Örményország és Azerbajdzsán között született egy fegyverszüneti megállapodás, békefenntartók érkeztek oda, azonban Azerbajdzsán megtagadta azt, hogy egy nemzetközi megfigyelő csapat ellenőrizze a tűzszünet megsértését. A hegyi Karabaknak demokratikus intézményei vannak, alacsony a korrupció. Éppen ezért azt követeljük, hogy hegyi Karabach képviselői is részt vállalhassanak a Minszki csoport tárgyalásaiban, hiszen itt az ország lakosságának sorsáról van szó. Hogyha sikerül megoldani a katonai konfliktust, akkor lehetséges lesz nemzetközi szinten is új államot elismerni. Köszönöm. Köszönöm. A következő Pedicini képviselő. Grazie, Presidente. Köszönöm a szót, elnök asszony. Azért jöttem el, hogy elmondjam, hogy újabb botrány derült ki ö, Olaszországban, ö, Bazilikátában, Dél-Olaszországban. Miniszterek, sőt, Matteo Renzi, a miniszterelnök is foglalkozott a témával, hiszen Amperózában azt tapasztalták, hogy a kén kivonási eljárása következtében szennyvíz került a vízbe. Tamparosszában mi történt? Júniusban nehéz fémeket találtak ebben a körzetben, tízen szólaltak fel a plenárison, és a környezetvédelmi bizottságban is milliószor terítékre került ez a téma. Azt szeretném tudni, hogy miért nem tesznek már valamit az állampolgárok egészségének védelme érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Borgézió úr. A parlament és a parlamenti képviselők jogainak sérelmét szeretném bejelenteni a nyilvánításért. A bíróságnak jeleztük azt a tényt, hogy mi történt a Juriban, visszautasították ennek a folyamatnak a felfüggesztését. Én úgy gondolom, hogy itt súlyos sérelmet kell megállapítanunk, ezért Schulz elnök úrnak javasolni fogom holnap, hogy a parlament védje meg ezeket a jogokat a bíróság előtt. Egyszerűen nem lehet ezt elfogadni, mert ez a parlamentre is vonatkozik, nem csak a parlamenti képviselőkre. És a bíróság ezt rendszeresen megsérti. Mikrofon, please. Mikrofon. Köszönöm, elnök asszony. Korina Kreci, Krecu, a Juncker Bizottság tagja azzal vádolják, hogy nem látja el a feladatát, nem jár be a munkába, hazájában tölti inkább az időt, és a hivatalos látogatásokkal pedig inkább kirándulásnak használja. Többen magyarázatot követeltek. Az Európai Bizottság szeretné mindezt szőnyeg alá söpörni. A politikó újságírói írtak Kretu asszony azon kis kedvenyáról, amely az európai pénzekről szól. Kretu asszony munkájával kapcsolatban az Európai Bizottságtól kértünk magyarázatot, majd meglátjuk, hogy Juncker úr egyetérte azzal, hogy egy európai pénzekből finanszírozzák egy nem dolgozó biztos munkáját. Fernández. Fernández úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az e, először is szeretném szeretnénk megemlékezni Palacio úrról, aki az én szüke hazámban, az én városomban, Palacióban az életét vesztette egy tűzoltása közben. Sturiasban tarthatatlan a helyzet, több mint 2000 család aggódik amiatt, a megélhetésük miatt, hiszen az Európai Unió nem tesz semmit annak érdekében, hogy tisztességes árak legyenek Európában. Olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek a különböző termékek tisztességes árát garantálja. A dömping nem vezet sehova, ez zsákutca. Az iszturiaszi tej jövőjéről van itt szó, ezt mindenképpen garantálni kell, ez mindenkinek az érdeke. Gazdák és fogyasztók egyaránt. mojego od lat. Köszönöm. Az én régióm is szenved az új imperialista orosz politikától. Az ukrán és grúz példák óva intenek minket. Propaganda háború zajlik a nyugat ellen. És én pedig azon csodálkozom, hogy ez mennyiben befolyásolta a holland népszavazás eredményét. Az európai népek nem veszik észre, hogy mennyire lényeges lenne most a közös kül- és biztonságpolitika, hiszen Oroszország részéről fenyegetve vagyunk. Ugyanezt a propagandát alkalmazhatják az összes Európai Uniós tagállammal szemben is. A következő pedig Szelimovics úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Radován Karadzsics nagyon kemény ítéletet kapott népírtásért. Azért eh, mégsem derülhetett ki a boszniai háborúról az igazság néhány nappal később. Pedig Vojislav Sesej szélsőséges politikus pedig eh, igazából semmit nem kapott. Tehát eh, egyszerűen nem vették észre, hogy milyen háborús bűnöket követett el. Tehát, eh, hogyha valaki úgy beszél, mint sesej, hogy minden horvátnak ki kell válni a szemét, és ez az ember nem háborús bűnös, akkor igazából nem értem, hogy, a, hogy hogyan nem lehet a hágai bíróságnak ezt figyelembe venni, és hogyha a hágai bíróság ezt nem veszi figyelembe, akkor vegye észre az Európai Unió. Az Európai Unió politikája igenis legyen kibékítő jellegű, legyen bővítő jellegű. De igazából az Európai Unió így nem érheti el az igazságtételt. Köszönöm. Benito Ziluaga a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Múlt héten az Európai Parlamentben itt voltak Muszki Szilomber képviselői. Ez két falu egy vegyi üzem mellett, ahol illegálisan termelnek. Az egyik ilyen vegyi üzem tengerparti térségben van, a másik pedig egy Natura 2000 területen. Tehát nagyon sokan rákban betegedtek meg az emberek közül, és alig kapnak támogatást az államtól. Csak a multikat támogatják. És a szervanai lakosok pedig eh, illetve az ottani politikusok is inkább a multik pénzét akarják, mint a polgárok egészségét. Tehát az Európai Unió álljon a sarkára, és eh, jelentse ki, hogy mennyire káros hatása van ezeknek az üzemeknek az emberek egészségére. Ennek nem szabad még ismétlődnie máshol. Köszönöm. A következő felszólaló pedig Skrlec képviselő. Köszönöm a szót, elnök asszony. Az új tagállamok, főleg Horvátország, mert én horvát vagyok, még mindig nem rendelkeznek szabályokkal, intézkedésekkel az energia kibocsátás szintjén, ami a épületeket illeti. Nincsenek olyan intézkedések, amelyek arra ösztönöznék a lakosságot, hogy megújuló energiából származó energiát használjanak. A horvát kormány felelőtlenül járt el, amikor a fűtéssel kapcsolatban különböző mérőket szereltetett fel a lakossága, de előzetesen méréseket nem végzett a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatást kaptak az energia áráról, amelyet felhasználnak. Ez a megoldás tehát nem legális. Szeretnénk a bizottságot felkérni arra, hogy lépjen fel ezen. Köszönöm szépen. A következő képviselő Mach úr. Kérem, kapcsolja be a mikrofont, hogy az elnök asszony. O dohodě Evropské unie s Tureckem myslí... Köszönöm a szót. A cseh köztársaság, illetve a cseh parlament elfogadott egy határozatot, amelynek a lényege az, hogy elutasítsuk a menekültek kötelező elosztási kvótáját. Elutasítjuk azt a megállapodást, amely a további menekültügyi központosítást szorgalmazza. Brüsszelben nem úgy tűnik, hogy demokratikus döntés születik, hiszen az Európai Bizottság és a tanács szándékosan kötött Törökországgal egy olyan egyezményt, amely hivatalosan nem nemzetközi egyezmény. Nyilvánvaló, hogy a nemzeti parlamentek ezt nem fogadják el. Tehát nem demokratikus megalapodásról van szó, hiszen a parlamentek nem kommentálták. Most Köszönöm, most pedig Le Breton úr következik. Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Április 6-án a hollandok népszavazáson úgy döntöttek, hogy nem fogadják el az Ukrajnával való megállapodást. Ez csak ürügy volt, hiszen ezt a népszavazást gyakorlatilag az fémjelezte, hogy nem akarják az Európai Uniót. Az Európai Unió ugyanis csődöt mondott a bevándorlókkal szemben a vezetők egyik botrányt a másik után halmozzák, a LuxLeaks-től kiindulva, és sorolhatnám még. Az EU azonban nem akarja megérteni az üzenetet. 64% a választóknak ezt az üzenetet képviseli. Továbbra is technokrata módon jár el, ez megfolytja a tagállamokat. Az utolsó példája ennek egy szuper Frontex létrehozása, hogy megmédjük Schengent aztán ott van a Brexit, június 23-án, mi a helyzet Marian Le Pennel 2017-ben. Köszönöm. Megginis asszony, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Nem első alkalommal szeretnék a kereskedelemről beszélni itt a tisztelt házban, és főleg a Mercosurral kötött kereskedelmi megállapodásról. Tudom, hogy a luxemburgi agrár tanácson 23 tagállam aggódott a bizottság technikáját illetően a Mercosurral való megállapodás vonatkozásában, főleg a marhahús és a sertéshús vonatkozásában. Nagyon nehéz a helyzet az agráriumban most, és hát a marhahús importját akarják lehetővé tenni, ez pedig nagyon nagy problémát jelent az európai vidéken, és főleg a gazdák számára. A csúcson is felvetődött ez a probléma, én is szeretném ezt megfogalmazni, sőt az Agrári Szakbizottság tagjainak aggáját is, hogy ne áldozzák fel az agráriumot az EU oltárán más javára. Köszönöm szépen, Szanyi úr parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Régóta beszélünk arra, hogy a tagállamok árulhatnak-e állampolgárságot és tartózkodási engedélyt. Persze a egy ország szuverén joga eldönteni, hogy kinek és hogyan adja az állampolgárságát. Itt uniós állampolgárságról is szó van. Ugyanakkor a legfrissebb események teljesen más megvilágításba helyezik ezt a kérdést, ugyanis a terrorista veszély az adóelkerülés egyre nagyobb mértéke, és a jelenlegi menekült válság ugyanis arra kényszerít bennünket, hogy átértékeljük ezt. Sokszor adóversennyel is jár ez, ráadásul egyáltalán nem átlátható, ez a, így a visszaélés, csalás és a terrorizmus melegágyát jelenti ez potenciálisan. Arról nem is beszélve, hogy az adóelkerülés egy párhuzamos pályájával gyakorlatilag az unió területén a terrorista szervezetek finanszírozását is megkönnyítjük. A, a gazdagok az Európai Unión belül jogokat vásárolhatnak maguknak, miközben mások az életüket teszik kockára, annak kerekem ide jöjjenek. Ez szerintem rossz üzenet, helyten üzenet, ezért felmerül a kérdés, hogy akarjuk-e az adócsalást, adókerülést, a terroristák bejutását támogatni, vagy inkább egy közös rendszert hozunk létre szigorú szabályokkal és ellenőrzéssel ennek a megelőzése érdekében. Köszönöm. Jurek úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kollégák, az Európai Örökség közös európai örökségről szóló szerződés elő preambulumában, előszobában is beszélhetünk, talál, megtalálhatjuk ezt. Lengyelország na drodze ku 50 évvel ezelőtt volt volt az ezer éves évfordulója Lengyelország történetének, amely egyébként nagyon jó alkalom volt, hogy megünnepeljük el kiváló ország történelmét. Most azonban sajátos módon nem beszélt erről a kérdésről az Európai Parlament elnöke. A keresztény örökségünk mindenki számára fontos, nem csak Lengyelország számára. señora presidenta. La crisis de los refugiados. Köszönöm a menekült válság azt eredményezte, hogy az Európai Unió nem képes felvenni ezeket az embereket. És nem képes mentő eszközöket alkalmazni. A Frontex sem tehát teljes mértékben elnyomó politikát alkalmaz az Európai Unió olyan emberekkel kapcsolatban, akik például a tengeren hánykolódnak. Olyan országban menekülnek, ahol a háború van, kínzás, és ez pedig egyszerűen áttevődik most Európára. A európai politika ellent mond a Genfi Egyezménynek, hiszen kijelenti, hogy Törökország biztos származási ország. De Törökországban pedig hogyan bánnak azokkal, akik kritizálják a rendszert? Törökország kihasználja a menekülteket, hogy az Európai Uniót zsarolja. Köszönöm. Most pedig Sojdrová képviselőasszony. Kolegyně a kolegové, téměř přesně před rokem. Kolléganők, kollégák, Március 17-én, majdnem egy évvel ezelőtt találkoztak az oktatásminiszterek Párizsban. És a toleranciáról, a diszkrimináció tilalmáról tárgyaltak, hogy ezeket az oktatásban is meg kell gyökeresztetni a Charlie Hebdo elleni támadások után. Most elmúlt egy év, és a helyzet nem lett jobb ugyanúgy fennáll a terrorveszély. Nem várjuk el azt, hogy egy év múlva konkrét eredményei legyenek egy ilyen megállapodásnak. De ki kell jelentenünk, hogy ahogy az integráció néhány országban zajlik, azért nem túlságosan rózsás. Nagyon fontos, hogy támogassuk az oktatást, hogy felkészítse a fiatalokat. A tanárok neveljék toleranciára a gyermekeket, és szolidárissá. Járuljanak hozzá ahhoz, hogy az európai értékekkel éljenek. Köszönöm. A Zika vírus egy globális veszélyt képvisel. Nem csak agykárokat okoz, Sziabar szindrómát és egyéb károsodásokat. Túl sok kérdés van, és ezek a kérdések mind összefüggenek egymással. Nagyon fontos az, hogy megfigyeljük minden módszerrel ezt a vírust. Nagyon fontos, hogy gyorsan kezeljük a vírussal fertőzötteket, és hogy minél hamarabb kidolgozzunk oltóanyagokat, ahogy a WHO is követeli. A WHO bizonyos intézkedéseket is foganatosított, hogy megakadályozza a vírus továbbterjedését. Európai országokban is előfordult már az ikavírus, vírus, és fennáll a veszély, hogy Európában is nagy mértékben jelen lesz. Éppen ezért megelőzésre van szükség. Nagyon fontos, hogy az orvosi személyzet óvatosan kezelje a helyzetet. Köszönöm. A következő felszólaló Dzsambacki képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony! az iszlamizáció bizony Bulgáriában is egyre komolyabb problémát jelent. Ez nagy veszély a hazám és az Európai Unió egész számára. Brüsszelben és Párizsban a közelmúlt eseményei bizonyították, hogy ez mennyire komoly veszély. Törökország viselkedése tulajdonképpen azt jelenti, hogy hallgatólagosan folytatódik a török invázió Bulgáriában. Erdogán agresszív politikájának kiterjesztése ez nem más. Az európai politika fontos, hogy megértse ezt a veszélyt, átlássa a török veszély súlyosságát, és felvegyük a harcot a török hátsó szendék ellen. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. A terrorizmus nem ismeri a határokat. Fenyegeti a szabadságunkat, és fenyegeti a politikusokat, fenyegeti az egyszerű embereket. Mindenképpen jogi eszközökre is szükségünk van a terrorizmus ellen hiszen csak is ezek segítségével léphetünk fel a tettesek ellen. A személyes felelősség is nagyon fontos akkor, amikor ilyen terrorista cselekményekre kerül sor. Éppen ezért jogi szabályokra van szükségünk, hogy a bíróságok meg tudják büntetni azokat a polgárokat, akik terrorcselekményben vesznek részt. És ez igenis legyen az állampolgárság megvonása azoktól, akik részt vettek a terrorcselekményben. Nem lehetséges az, hogy tehát lehetséges az, hogy terroristák élvezzék az európai állampolgárság előnyeit? Szerintem nem. Ébredjünk fel. Köszönöm. Köszönöm, Gil képviselő. Thank you, President. Commissioner. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, az ENSZ békefenntartók által elkövetett nem erőszakos cselekmények kapcsolatban egyre több ilyen vádat hallunk, ugyanakkor az erre vonatkozó szöveg felvizezése zajlik. Úgy érzem, hogy egész egyszerűen elképesztő, hogy a legkiszolgáltatottabbak, a mindent elvesztett nők és gyermekek pont azoktól várhatnak fenyegetést, akik meg kellene, hogy védjék őket. A közép-afrikai köztársaságban például nők nagy számban állítják azt, hogy arra kényszerítették őket, hogy az élelmiszerért cserében mindenféle szexuális szolgáltatásokat nyújtsanak ez eh, nem csak Európából nézve, bárhonnan nézve eh, tartatatlan és elfogadhatatlan, ez gyomorforgató, eh, ezzel ellen Európának fel kell lépnie, és nekünk meg is van a lehetőségünk arra, hogy felépjünk ezzel ellen. Mogherini asszonyt felszólítjuk arra, hogy ENSZ szinten koordináltan fellépve garantáljuk, hogy mindenki elnyerje a méltó büntetését, hozzá megfelelő büntetőeljárás keretében, és ki kell mondani, hogy ez elfogadhatatlan, nem tolerálható. Kán úr a következő parancsoljon. Uh, Elnök asszony, a iparban dolgozók nagyon uh, aggódnak amiatt a helyzet miatt, ami Nagy-Britániában van. És a Skontorpi acélművekre gondolok. De nagyon fontos az, hogy megmaradjon Nagy-Britanniában az acélipar, hiszen több ezer munkahely forog kockán. A brit kormány totálisan csődöt mondott a válaszával. Az Európai Unióban és otthon is. A munkáspártnak egy négy pontos terve van, hogy stabilizálni kell a acélipar helyzetét. Ezen kívül meg kell nézni, hogy az energiaköltségeket hogy tudjuk csökkenteni. Infrastruktúrális projektek finanszírozása, ahol nagy mennyiségű acélra van szükség. Ezen kívül hosszú távú stratégiát kell kidolgozni a brit acélipar számára. Felszólítom a brit kormányt, hogy most állítsa össze a hosszú távú tervet a brit acélipar számára, és kéri az Európai Unió támogatását az olcsó kínai acél ellenében. Köszönöm. A következő felszóló Curtin Darling asszony. Köszönöm a szót, elnök asszony. Üdvözlöm azt a hírt, hogy Gable hát a, a megoldást talált. Ez nagyon jó hír. Abban az iparágban, amely egzisztenciális válságban van, a, szemben az olcsó acéla. Nem az EU ö, okozta ezt a válságot, de nagyon fontos a megoldásában. A képviselők, a bizottság és a kormányok, amelyek gyakorlatilag azt, jelentik, azt jelenti, hogy 28% a lakosságnak ezt szeretné, de a brit kormány megállítja ezt a folyamatot. Május 13-án lesz egy fordulópont, az Egyesült Királyság kormányán múlik, hogy tényleg meg akarja menteni az acélipart, hiszen igen fontos ez számunkra. Köszönöm szépen. Most pedig Mami Kinsz úr következik, parancsolja. Hölgyeim és uraim, Mindenkinek joga van ahhoz, hogy éljen megfelelő körülmények között, de persze nem szabad megsérteni a törvényeket. A szólásszabadság is nagyon fontos. Nagyon fontos. Két évvel ezelőtt született egy dokumentum, és számunk egyszerűen viccnek hatott. States of America egy hónappal ezelőtt a parlament egy módosítást fogalmazott meg a BTK-ban hasonló cselekvényekkel szemben. Gyakorlatilag ez az alapja most a börtönbüntetésnek. Kedves kollégák, hazám egyszerűen szégyenletesen lépett fel. Köszönöm. Köszönöm szépen a felszólalóknak. Holnap kedden 2016. április 12-én folytatjuk, és utána a szavazás pedig 12 óra 30-kor. A napirend az Európai Parlament honlapjáról letölthető, és ezennel pedig az ülést perekeztem. És köszönöm szépen a tolmácsoknak,